amely arról szól, hogy az Európai Unió továbbra is támogatja a polió felszámolását. Ezt Linda McEwan és kilenc más képviselő nyújtotta be. Ezt az írásos nyilatkozatot 404-en aláírták, ami azt jelenti, hogy a parlament tagjainak a többsége elfogadta. A e, szabálykönyv 136-os cikke alapján ezt a nyilatkozatot a mai ülés jegyzőkönyvéhez csatoljuk az aláírók